Egyet még pedig azt, hogy semmi olyan más funkciót nem tültenek be, ami ellentmondana, összeférhetetlen lenne az EP képviselői poszttal. Most a, az egyperces hozzászólásokra térünk át. Záborszka asszony egy percben. Um, merci beaucoup, madame la présidente. Rada by som využila túto príležitosť a pripomenula platiť nové znížené stropy na tarify Rumi- Ami a roaming stratégiát illeti, ezek korlátozva lettek, hogyha nem lenne egységes európai piac, akkor ez nem lépett volna életbe, és akkor sem, hogyha az európai intézmények nem működtek volna együtt. Az állampolgárok a zsebükben fogják érezni a korlátozó intézkedés hatását. Az elmúlt hónapokban nagyon sok lépés, fellépés történt az EU képviselők részéről. Egyébként az állampolgárok ezeket bírálták jogosan, de szerintem az európai terv figyelemre érdemes, és ez a mindennapi problémákat oldja meg. Vengo, señorías, emocionado de Tele vagyok érzelemmel, hiszen találkozhattam azokkal a bányászokkal, akik most Madrid felé vonulnak, és meg kellett, hogy állapítsam, hogy a spanyol kormány nem hallgatja meg őket. Egy nagy francia író egyszer azt mondta, hogy az örök értékei az országomnak, azok a bányászok kezeiben vannak, hiszen ők azok, akik megfelelő harci szellemmel bírnak, és ellen tudnak állni. 50 évvel ezelőtt, júniusban felkeltek a fasiszta diktatúra ellen, és egy európai liberális gondolatokat megfogalmazó mozgalom alapítójává váltak, így támogatva a közös Európát. Az ő emléküket összekötjük az európai értékekkel. A spanyol kormány. Köszönöm, köszönöm eh, Messi Pidalgo úrnak, most pedig átadom a szót Krisztián Büzol úrnak. Ami az EP beli vitákat illeti az átláthatóság irányelvről, néhány gondolatot szeretném még elmondani, megosztani önökkel a gyógyítási politikával kapcsolatosan. Ez alapvető, hogyha az új gyógyszereket piacra akarjuk dobni. Az ár megállapítása nagy hatása lehet arra, hogy hogyan jutnak hozzá az európai állampolgárok a az egészségi ellátáshoz. Romániában 2009 és 12 között hibákat folyt, követtek el etéren, és az alacsony áru gyógyszerek listáját nem javították ki, és egyébként egy, az előző kormány adót, külön adót vezetett be, és a gyógyszergyárak ezért nem szívesen dobnak piacra új gyógyszereket. Elnök asszony, amit akarunk, az, az, hogy kifejezzük mindannyian az aggodalmunkat a demokratikusan megválasztott Paraguayi elnök elleni államcsínye kapcsolatban. Őt a paragvái népkongresszus választotta meg a konzervatív ellenzéknek a támogatása nélkül. Az ellenzék nem fogadta el a választási eredményeket, és 24 órán 24 óránál kevesebb idő alatt államcsínyt szervezett meg, amely alá ásta, manipulálta a választók demokratikus akaratát. A parag, reméljük, hogy a konzervatív többségre épülő diktatórikus paragvái kormány végre le fog lépni. Itt egy parlamenti államcsínyre került sor Paragvájban, amelyet a Mercosur és más regionális szervezetek a legélesebb hangon ítéltek el. Politikai ítéletet mondott erről a Paraguayi alkotmánybíróság elnöke is, és azt is el kell, hogy mondjuk, hogy nem Fernando Lupe ennek az államcsinnek az áldozata, hanem Köszönöm, Miranda asszony. Yes, sorry. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az Európai Unió és Törökország közötti vízum előírások könnyítésével kapcsolatban egyezmény született. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Unió közeledik Törökországhoz ennek az egyezménynek az útján. A tanácsnak a június 21-i végkövetkeztetései, a Törökországgal való együttműködés igazságügyi területre és belügyekre való kiszélesítéséről okot ad, minket, okot ad számunkra arra, hogy reménykedjünk abban, hogy Törökország ezt az egyezményt kétségektől mentesen alkalmazza, és a ciprusi probléma megoldása felé is megnyitja az utat. Ugyanakkor itt három éves átmeneti határidőt vezettek be Törökországok számára, Törökország számára. Úgy gondolom, hogy ez a kompromisszumos megoldás, ez kívánni valókat hagy maga után, és Törökországnak kerek, kerekebb álláspontot kell mutatnia. Köszönöm szépen, Trianta Filidis úr, Betten úr kap szót. Lehet népszavazás az Európai Unióról, azonban a kérdés pedig eh, legyen világos. Hiszen eh, igazából nem tudjuk, hogy milyen lesz a jövőbeli Európai Unió. Most pontosan tudjuk, hogy eh, nem lesz Európai Egyesült Államok. Az euróválságot arra használják fel, hogy teljes politikai integrációt akarjanak.

meghallgat, vagyis hallottuk azt, hogy már vége a, az európai futballbajnokságnak, hallottuk az utolsó fügyszót, és igen, nagy eseménynek voltunk tanúi. Büszkék vagyunk arra, hogy mi rendezhettük ezt a bajnokságot. Most egy új szellem született Lengyelországban, nem csak a sportterén. Egyrészt Ukrajna és Lengyelország együtt szervezték meg ezt a bajnokságot. Tökéletes volt a szervezés, és nagyra értékeltük az őszintességet és a vendéglátást. Az önök bizalmát is köszönjük, az, hogy ránk bízták ezt a projektet. Köszönjük az EU-nak, az, hogy milyen támogatást, pénzügyi támogatást kaptunk ahhoz, hogy sikerüljön az infrastruktúrán javítani, a vasúti és közúti infrastruktúrán. Köszönöm Szivírszki, Szikirszki úr, köszönöm. Köszönöm, most pedig átadom a szót Kastex asszonynak. Köszönöm, elnök asszony. Holnap az aktáról fogunk vitatkozni, de már ma este lehet, hogy egy mellékes, de szerintem mégiscsak fontos kérdést szeretnék megemlíteni. De Güchtő biztos úr a kereskedelmi, Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ülésén június 20-án mondott, mondta, hogy ha önök negatív szavazásról döntenek, még mielőtt az Európai Bíróság döntött volna, a bizottság a jelenlegi eljárást fogja továbbvinni, a negatív szavazás nem fogja leállítani az eljárást az Európai Bíróságon. Ezek a szavak számomra azt jelentik, hogy nem vette figyelembe az alapszerződést, és a ami még rosszabb, az az, hogy az Európai Parlamentet semmibe veszi, és általában a demokráciát és az állampolgárokat, akiket mi képviselünk. Ön a végére érkezett, azt hiszem, hogy megértette ön, hogy mit akarta mondani elnök asszony. Kelly úré a szó. Szeretném felhasználni ezt az egy percet arra, hogy összpontosítsunk mindarra, amit a az ökoiskolákban és elemi iskolákban a tanárok végeznek Mauritiuson. A diákok a klímaváltozásról hallanak, és arról, hogy tiszteletben kell tartani a környezetet. Nagy meglepetés volt számomra, hogy a diákok mennyi mindent tudnak erről a témáról. Fontos az is, hogy ezeket az iskolákat és a tanárokat elismerjük a munkájuknak köszönhetően, és én azt javaslom, hogy a parlament jutalmazza ezt a munkát, jutalmazza azokat a tanárokat, akik olyan sok mindent tesznek önkéntes alapon nekünk is szolgálatot tesznek. Köszönöm. Costello asszony a szó. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen. A múlt heti európai csúcs bizonyos eredményekkel járt. Azonban most már igazából a, nem az ír emberek felelősek a globális válságért. Azonban ki kell hangsúlyoznom, hogy a szabályzások hiánya vezetett ehhez. A tanács következtetései a Trojka program remélhetőleg lehetővé teszi azt, hogy a piacok megint működjenek. Május 31-én az ír emberek ebben a hitben, ezzel a bizalommal szavazták meg az ESM-et. Az írek hozzájárulás nélkül nem lehetett volna ez lehetséges. A bankunió és a fiskális unió pedig ne követeljen további szociális osztalékot. A 120 milliárdos befektetési csomag remélhetően segíteni fog. Üdvözöljük őket, hiszen így közberuházásokkal tudjuk javítani a helyzetet. Nagyon fontos az, hogy tisztességesebb társadalomban éljünk presidenta. Señor... Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr. Azt szeretném, hogyha az európai csúcsnak az euró megmentésért, tehát erőfeszítéseit tényleg komolyan vennénk. Vannak ugyanakkor olyan európai országok, amelyek saját magukat pénzügyi szempontból autonómnak tekintik, és a régiók is. Ilyen például az én régióm is. Támogatjuk a kutatást, az innovációt, a szociális gazdaságot, az információ technológiát. Három évvel ezelőttig példája voltunk a megfelelő fizetőképességgel rendelkező területeknek. Most ugyanakkor fordulatot vett a politika, és az elmúlt években olyan erőfeszítéseket tettek, amelyek ahhoz vezettek, hogy olyan kockázati besorolást kaptunk a hitelminősítőktől, amit igazán nem érdemelünk meg. Jó lenne, hogyha megoldásokat találnának erre az ellentmondásra, amely nagyon jó ok arra, hogy egy erősebb kohézió legyen Európában. Krizogélosz úr. Nikos Krigogélos úr, öné a szó. Σίγουρα εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνουμε ενδιαφέρον. Köszönöm szépen. Az Európai Parlament nem igazán érdeklődött azért a vitáért, amelyek a görögországi egészségügyi ellátással foglalkoztak, és nevezetesen a 2020-ig való szabályozásokkal. Ez a vita a polgároknak az egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréséről szólt. Most úgy tűnik, hogy a görögországi egészségügyi ellátórendszer összeomlott, a hatóságoknak pedig nagyon ne, nehéz biztosítaniuk a megfelelő egészségügyi ellátást. A válság különösen erősítette a kórházak fenntartásának a válságos helyzetét. A kórházakban egyre nagyobb elbocsátásokra kerül sor, és a gondozó személyzetnél, illetőleg az orvosi ellátó személyzetnél egyre nagyobb megtakarításokra van szükség. Ezek az emberek munka nélkülivé válnak, és más munkanélküliekkel együtt egyre csökken a hozzáférésük az egészségügyi ellátórendszerhez. Barozó azt mondta, hogy fontos, hogy a polgároknak eh, könnyítsük a helyzetét. Úgy gondolom, hogy minden görögországi polgárnak lehetőséget kell biztosítani biztosítani arra, hogy az egészségügyi ellátáshoz és a gondozói szolgáltatásokhoz hozzáférjenek. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak kötelezettsége is az, hogy vizsgálja azokat a feltételeket, eh, amelyek ezzel összefüggnek itt Európában. Paska úr. Köszönöm. Igen, tisztelt kolléganők és kollégák. Képzeljék el, hogy az orosz Duma a kisebbségekkel foglalkozó bizottsága elmenne Grúziába, vagy elmenne Lettországba, ezekbe a szuverén országokba, és hivatalos találkozót tart olyan tekintetben, hogy milyen legyen a kisebbség helyzete. Ez hülyeség, de azonban néhány napja a magyar parlament egyik bizottsága szlovák hatóságok megkérdezése nélkül Szlovákia területen egy provokatív találkozót tartott. Titkosan jöttek el a Komáromi Szlovák Egyetem helységeit titkosan bérelték ki, és ott beszéltek arról, hogy a szlovák kormányzatnak mit kellene tennie azon magyarok érdekében, akik Szlovákiában élnek. Ez igazából a nemzetközi kapcsolatoknak nem megfelelő eljárás. Köszönöm. Vadim Tudori a szó. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretném bejelenteni, hogy az Európai Unióban 26 független tagállam és egy gyarmat van. Ez utóbbi a saját országom, Románia. Ez egy amerikai kolónia, ahol a CIA gyakorlatilag azt tesz, amit akar. Erre példák is vannak. Magukévá teszik az országban található földgázt, aranyt, ezüstöt. Másodszorban olyan katonai támaszpontokat építenek, ahol dollár tízezreket költenek arra, hogy fenntartsák ezeket 28 rozsdás katonai harci repülőgépet adtak el az országnak, és vannak további dolgok is. A választásoknál is csalásokat láthatunk. A legutóbbi önkormányzati választásoknál az amerikaiak választási csalást támogattak. 900 katonatisztet küldtek az országomba, és olyan munkatársakat is, akik részt vettek ebben. A madame... Flazsiková Benová asszony a szó. Köszönöm a szót, elnök asszony. Kedves kollégák, az Európai Unió minden tagállama nagy kihívásokkal szembesül pénzügyi, politikai és szociális tekintetben is. Ebben a pillanatban létfontosságú, hogy a tagállamok szorosan együttműködjenek, és hogy eh, kölcsönösen a legjobban profitáljanak a különféle partnerségi eszközökből. Éppen ezért szorgalmazom és támogatom kollégám munkáját, és aggódom amiatt, hogy a magyar parlament azt csinálta, amit csinált Szlovákia szuverén területén. Ez elítélendő. A szlovák köztársaság kormánya mindent megtesz, hogy a lehető legjobb kapcsolatokat ápolja a szomszédos országokkal, és ezt reméljük a magyar kormánytól is. Köszönöm, Óvulánd asszony. Ójulánd asszony proua president minu eelmise nädala washingtoni visiidi eesmärk. elnök asszony tavaly washingtonba jártam és találkoztam mindkét párttal a képviselőházban és a szenátusban azért hogy megvitassuk nii senati kui ka alamkoja väliskomisjonid läbinud a magnitski esetet az alsóház külügyi bizottsága támogatta a törvényjavaslatot, és itt a jövő héten a Szafedben szintén meg fogjuk vitatni az úgynevezett Magnitsky jelentést. A javaslat nagyon hasonló ahhoz, mint amit az USA-ban vitattak meg, magasrangú orosz tisztekről van szó, akik, vagy tisztségviselőkről, akik korrupciót követtek el, vagy pedig bűnöző csoportokba keveredtek. Kretó asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tiltakozásomat kívánom kifejezni a román intézmények, hatóságok és állam által elkövetett visszaélésekkel kapcsolatban, amelyeknek tárgya az volt, hogy az államelnök és a egykori jobboldali kormány felhasználta ezeket a hatóságokat arra, hogy különböző törvénysértéseket kövessenek el. Ezeket az intézményeket arra használták fel, hogy megváltoztassák a politikai tájképet, és gyakorlatilag akadályozzák az újonnan hivatalba lépett kormánynak a működését. Szeretnék arra utalni, hogy a szelektív igazságszolgáltatás nagyon nagy probléma, amely a jogállamiság alapelveivel ellentétes itt az Európai Uniónak az egyik tagállamában. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy az a kampány, amire sor került, azt támogatta az Európai Néppárt is. Ez egy antidemokratikus művelet, amit nem szabad tolerálni. Köszönöm, Benszula asszony. Június 10-én a helyi választások valóban változást, igazi változást hoztak Románia politika életében, és a románok többsége ezt így kívánta. Ez a változás azt is jelenti, hogy meg kell vizsgálni, hogyan éltek vissza a demokráciával az elmúlt években, valamint szociális és demokratikus változásokra van szükség. Örülünk annak, hogy az Európai Parlament elutasította populista kísérleteket a jobboldali pártok részéről, amelyek a demokrácia ellen kívántak lépni a parlamentben. A demokráciát a románok többsége támogatja. Üdvözöljük a román parlament azon kísérletét, hogy, vagy szándékát, hogy megvitassa a legutóbbi európai csúcs eredményeit. Ez igen fontos a román demokrácia szempontjából. A román parlament előtt a miniszterelnök beszámolt erről, és üdvözöljük, és ez változás ahhoz képest, ahogy régen a miniszterelnök fellépett. Gallagher úr. Az Európai Tanács ülés a múlt héten volt Brüsszelben, üdvözöljük ezt. Itt az euró övezet bankjairól van szó, azok helyzetéről. A megállapodás fő lépés Írország számára, igen fontos lépés, az adósság átstruktúrálásáról is szó van. Ez az ír adófizetőket közelről érinti. Most pedig az ír bankok adósságáról is szó van, azért, hogy Írországot ugyanúgy kezeljék, mint például Spanyolországot vagy más államokat. A fiskális stabilitási szerződést elfogadta az írnép, és ez rendkívül jelentős védőhálót jelent az ír nép számára. Köszönöm. Köszönöm, Gallagher úr. Szárú asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ezen a héten fontos lépésekre kerül sor, amely a közös agrárpolitikának a jövőre életbe lépő kialakítását illetik. Bukarestben fontos találkozásra került sor, itt a román mezőgazdaságnak a képviselői és a román agrárminiszter is jelen voltak, és a bizottság számára javítási megoldásokat fogalmaztak meg. A kollégáimmal együtt az a véleményem, hogy az közös agrárpolitikával kapcsolatos döntéseknek ezeket a javaslatokat is figyelembe kell venniük, és meg kell szüntetniük a költséget, a különbséget a erősebb és gyengébb mezőgazdaság rendelkező országok között, a különböző tagállamok között a agrár alapból származó pénzeket egyelőbben kell elosztani. És üdvözölnénk azt is, hogyha a közvetlen kifizetéseknek egy egyenletesebb eloszlása jelentkezne az egyes tagállamokban. Annak érdekében, hogy a közvetlen kifizetések azokhoz érkezzenek meg, akiknek tényleg szükségük van erre. De Angelis úr. Köszönöm szépen. Mikrofonnal. Hét év munkanélküli segély után a Videogon indiai anyavállalata fizetésképtelenséget jelentett be, 1300 ember elbocsátását készítette elő, ez Láció egyik legnagyobb vállalata. És természetesen ez érinti a helyi beszállítókat is. Itt igazából erre azért volt szükség, hogy elvigyék a munkahelyet máshova, olcsóbb országokba. Hét évig bizonytalanságban tartotta az embereket a videokon vállalat. Európában minden eszközt meg kell ragadnunk, hogy eh, a vállalat számára produktív jövőt biztosítsunk. Kortez úr? Most szeretném az Európai Parlament elé terjeszteni azt, hogy, az, hogy a spanyol kormány mit tervez a kutatás és fejlesztés tekintetében? 2,2 10%-ot csökkentettek a költségvetésükből. Ide tovább kellene befektetni, további kutatókat kellene itt alkalmazni, hogy a brain drain-t megszüntessük, de nem ez van, pont az ellenkezője történik. Csökkentik az ösztöndíjakat is. Spanyolországban igazából a kutatásfejlesztésre 1,4% jut, és nem lehet ezt a helyzetet így fenntartani, hiszen az eurótérség a legfontosabb térség, ahova elvándorolnak az emberek, és a spanyol kormányzat pedig nem vette figyelembe, nem hangsúlyozta a szociális fejlődést. Most Ayala Sender asszony kap szó. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném elmondani, hogy igen, elégedett vagyok azzal, hogy a bíróság, hogy a Nemzetközi Büntető Bíróság bíróit szabadon engedték, miután a bíróság elnöke és már intézmények felléptek. Igen, elégedettek vagyunk. Ezek a bírák jól végezték a munkájukat. Kevésbé pozitív dolog az, hogy valaki, aki a helikoptert vezette, elhalálozott, és nagyon sok tűzvész van egyébként Spanyolországban, mert nem fektettek be a tűzoltásba. Kucseri úri a szó. Köszönöm, elnök asszony. Ami a jogszerű bevándorlást illeti Máltában, ez a probléma fokozódott az elmúlt hetekben sokan Afrikából érkeznek, hogy Európából, Európában próbáljanak jobb jövőt találni maguknak. Vannak olyanok is, akik jogszerűen lépnek be Máltába. Málta több szolidaritást kíván az EU és a tagállamok részéről. Ez kihívás egyébként egész Európa számára. A felelősséget nem viselheti egyedül Máltát, hiszen, Málta, hiszen Málta két kontinens határán fekszik az európai migráció kezelés nem sikeres, csak néhány tagállam nyújt segítséget Málta számára. Figyelembe véve ezt a helyzetet, a tagállamoknak kötelezettségük az, hogy a szolidaritás nevében tegyenek valamit. Szükség van szigorú szabályokra, igazságos szabályokra, amelyek ugyanazok mindenki számára. Több ország szeretne egy olyan mechanizmust, amely a közös teherviselést teszi lehetővé, amely hatékony. Köszönöm. Most pedig Bonsen asszony, Paulsen asszony jelentése az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó